Nos, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Hadd váltsak magyarra, hogyha megengedik, mert ez könnyebb. Üdvözlöm Önöket szeretettel még egyszer a Petíciós Bizottság délutáni ülésszakán, nem csupán a jelenlévő képviselőket, hanem mindazokat, akik akár a petíciót benyújtók részéről, akár az Európai Bizottság részéről, akár más szerepkörben látogatóként megtisztelik a mai bizottsági ülésünket mindenekelőtt engedjék meg hogy előre is mentegetőzzem miután életemben először vagyok abban a helyzetben hogy ennek a bizottságnak a ülését vezetem le tehát elképzelhető hogy lesznek pontok ahol bizonytalan leszek bizonyos adminisztrációs szabályokat illetően ebben az esetben remélem hogy hivatalvezető úr a segtségemre lesz akkor őtőle fogok tanácsot kérni ha ilyen előfordul ami elképzelhető. délutáni ülésünk első és azt hiszem hogy igen fontos témája egy working documentnek a megvitatása, amelyet Wallis asszony készített. A vonatkozó dokumentumok önök előtt ismertek, gondolom, hogy a napirendek ismertetése is ott van önök előtt, ezért én ezzel nem húznám az időt, hanem legelsőként is felkérném Wallis asszonyt, a Working Document készítőjét, hogy tegye meg észrevételeit, hozzáfűzni valóit. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és gratulálok ahhoz, hogy megtarthatja az első elnökletét itt a szakbizottságban. Nos, ezzel a dokumentummal kapcsolatban szeretném három részre felosztani a megjegyzéseimet. Először is a folyamatról szeretnék beszélni, illetve arról, hogy az intézményünk hozan, hogyan foglalkozik ezzel, utána pedig magáról a programról szeretnék beszélni, illetve arról, hogy miket fogadtunk el a munkadokumentumban. Először tehát a folyamatról. A parlamentnek a Stockholmi programmal kapcsolatban fel kell vázolnia nézeteit. Ez a Stockholmi program mind egy bizottság, mind pedig egy ö, svéd elnökségi program. Három fő szakbizottság készíti elő az állásfoglalást, illetve a jelentést. Ez a AFKO, a, a LIBE és a jogi szakbizottság, a JURI. A mi szakbizottságunk is itt van, de inkább mi csak véleményt adunk a mi részünkről, és Biztosítanunk kell azt, hogy a mi munkánk az valahogy beleilleszkedjen a teljes mixbe. Később majd még beszélek az ütemtervről, de most elkészült már a munka dokumentumunk, ez a kollégák előtt már megtalálható, ami a tartalmat illeti, a következőt mondanám. A Stockholmi program egy öt éves program a biztonság és polgári igazságügy kapcsán. Ez a hágai, illetve a tamperei programokat követi ez. Ami fontos ezzel kapcsolatban, ezzel a dokumentummal, illetve az Európai Unió céljával kapcsolatban a biztonság és igazságosság kapcsán, hogy 1999-ig, hogyha visszanézzük, akkor azt láthatjuk, hogy volt egy olyan kívánság, hogy a igazságügy területén tegyünk valamit a mindennapi életéért a, az állampolgároknak, de 2001 után sok minden megváltozott, és egyre inkább a biztonságra, illetve a terrorizmus elleni harcra került át a hangsúly. De most már visszatértünk ahhoz az idő ponthoz, az a pillanathoz, amikor már átgondoljuk ezeket a dolgokat, és egyre inkább az állampolgárokra és az állampolgárok mindennapi életére koncentrálunk, illetve az ő jogaikra. Hogyha megnézzük a svéd elnökség dokumentumát, illetve az Európai Bizottság dokumentumát, akkor ezek a célok, amelyeket ezek tartalmaznak az igazságügy és a biztonság területén, ezek egyre inkább az állampolgárok jogaira koncentrálnak arra, hogy az állampolgárok élhessenek, a jogaik illetve ezeket érvényesíthessék a bíróságokon is. Tehát mindenképpen egy állampolgárcentrikus dokumentum. Ez az állampolgárok kerülnek az Európai Unió középpontjába. Tudom, hogy ezt már korábban hallottuk, de még most én is optimista vagyok ez alkalommal, hogy valóban sikerül előrépést elérnünk. De természetesen az állampolgárok jogai, illetve az, hogy lehetővé tegyük az állampolgárok számára azt, hogy élhessenek jogaikkal, az, minden, az természetesen ennek a szabbizottságnak a munkája is. Tehát amit én szerettem volna elérni ezen véleménnyel, az az volt, hogy átnézzem a munkáját a szakbizottságnak, és megnéztem azt, hogy milyen fajta petíciókat kaptunk, hiszen, és melyek voltak azok, amik a Stockholmi programra is vonatkoznak. Mindenképpen foglalkozni kell ezekkel a területekkel is előre kell lépni. Azt láthatjuk, hogy a munkadokumentumban kiemeltünk bizonyos területeket. Például a szabad mozgáshoz való jog teljes gyakorlása. Nagyon sok petíciót kaptunk ezen témával kapcsolatban. A kiskorúak védelme, itt specifikus témák is felmerültek ebben a szakbizottságban. Az Európai Unió demokratikus életében való részvétel, itt is számos téma merült már fel. Remélem, hogy ezek majd a Lisszaboni szerződésben is felmerülnek eh, majd, és különös tekintettel gondolok itt az európai állampolgári kezdeményezésre. Ezen kívül voltak olyan petíciók, amelyek a kölcsönös elismeréshez, a vízumpolitikához kapcsolódtak. Számos olyan kérdés van, ahol a szakbizottságunknak valóban van eh, tapasztalata, tehát a stokholmi program, hogyha működő képes akar lenni, akkor mindenképpen figyelembe kell venni a mi szakértelmünket, tapasztalatunkat ezen témákkal kapcsolatban. De természetesen számos kérdés kapcsán nem az, hogy új jogszabályokra van esetleg szükség, főként néha itt arról van szó, hogy jobban végre kell hajtani a már meglévő jogszabályokat. És a az ajánlásaimban, következtetéseimben azt is leírtam, hogy nagyon ö, nagy probléma a végrehajtás gyakran, és ennek is meg kell találni a helyet a stokholmi programban, hogyha valóban szeretnénk azt a fajta biztonságot, igazságot elérni, amit az állampolgárok is szeretnének az Európai Unióban. Röviden, tehát ez lett volna a beszámolom a dokumentumról. Ahogy mondtam az elején, egy kicsit nyomás alatt állunk azzal kapcsolatban, hogy valóban hallathassuk a hangunkat szakbizottságként. Három fő illetékes szakbizottság van, akik a saját jelentéseiket október 8-áig fogják létrehozni. Október 22-e a módosítók benyújtásának határideje. De hogyha a kollégák elfogadják ezt a munkadokumentumot, akkor úgy gondolom, hogy a titkárság majd azt fogja javasolni, hogy írásban nyújtsák be a módosításokat, annak érdekében, hogy a nézeteink bekerüljenek a fő állásfoglalásba is. El kell mondjam, hogy ennek a szakbizottságnak óriási gyakorlati tudása, tapasztalata van, és ezzel valóban alakíthatjuk majd a e, stokholmi programot, és ezeket próbáltam kiemelni a munkadokumentumban. Köszönöm. köszönjük szépen az észrevételeket arról a munkáról aminek azt hiszem a jelentőségét ha becsülhetjük túl hiszen nyilvánvalóan egy olyan ellentmondással foglalkozik, vagy mutat rá, ami a XXI. század egyik talán legfőbb kihívása, ami a biztonságunk két formája között feszül, nevezetesen biztonságunk a szervezetbűnözés terrorizmussal szembe, és ugyanakkor az a biztonság, amely személyiség jogaink és magánszféránk védelméhez fűződik. Ez valóban nem véletlen, hogy több bizottság is részt vett ebbe a munkába, hisz tényleg ez a LIBE bizottságnak is egyik fő témája, és szerintem örülnünk kell annak, hogy ez a petíciós bizottságnak úrnak is az asztalára került ez a rendkvül fontos problematika köszönjük szépen. most megkérdezném mindenekelőtt azt hogy az európai bizottságtól van e jelen valaki illetve kván e hozzászólni mert Excuse me? Yes. Madame Jegúzó. Nem tudom, hogy... Ex... Elnézést, hogy nem láttam. Öné a szó, Madame Jegúzó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy gratuláljak az első elnökségi bemutatkozásához. Szeretném megköszönni Wallis asszonynak is ezt a jelentést. Ugyanis nagyon konkrét módon foglalkozik a kérdésekkel, és tökéletesen illusztrálja a bizottságnak azt az óhaját, hogy segítse a stokholmi programot. Néhány általános tájékoztatást szeretnék elmondani, mielőtt konkrétabb részletekkel foglalkoznék. Először is az elfogadási program. A svéd soros elnökség most a konzultációs fázisba kezdett bele, azért, hogy az Európai Tanácsnak a következtetéseit összeállítsa. Ezt december 10-én fogják elfogadni az Európai Tanácsülésen. A Stockholmi program után lesz egy cselekvési terv, amely konkrétan foglalkozik azokkal a konkrét lépésekkel, amely alapján meg lehet valósítani a Stockholmi programot. A bizottság is a jövő végén szintén tesz javaslatot a cselekvési programmal, és a spanyol elnökség előtt fogják majd elfogadni, alatt fogják elfogadni júni, jövő év júniusban. Tehát ez a folyamat egy bizonyos időt ész, igénybe vesz, Először is a politikai célkitűzéseket kell megvalósítani, amit az Európai Tanács fog összeállítani, aztán pedig egy cselekvési program lesz, amely konkrét cselekvési lépésekre fogja ezeket lebontani, amelyeket a tagállamoknak kell elvégezni. Az érdemi részt illetően Wallis asszony jelentése bennünket boldogá tett, ugyanis pontosan azt fogalmazza meg, amit nekünk, amit mi szeretnénk a Stockholmi program segítségével javítani. Már többször kifejeztük, és a Baró bizottság is, hogy a szabadság és biztonság programját meg kell tíz éven belül valósítani, és az állampolgárt kell az erőfeszítések középpontjába állítani, ugyanis ez a politika befolyásolja az állampolgárok mindennapi életét, és Wallis asszony programja pontosan tökéletesen illusztrálja ezt a kérdést. Tehát a mindennapokban az, az európai állampolgárok olyan kérdésekkel konfrontálódnak, amelyek a mi politikáinknak az eredményei. Tehát ma több tendenciát figyelünk meg, amely a stokholmi program megírása alapján előbukkan. Először is nagyobb jelentőséget kell eh, tulajdonítani a szakpolitikáknak a megvalósítására. Eh, nagyon fontos eh, jogalkotási munkát végeztek az utóbbi tíz évben, és jelentős joganyagot hoztak létre bizonyos területeken, ugyanakkor a megvalósításra kell most jobban koncentrálni. És ehhez eszközöket akar biztosítani a bizottság, és beszél a 2004-es, 38-as irányelvről is Valisz asszony, és ez a, a mozgásszabadságról szól, és a bizottság iránymutatást is kiadott, hogy ennek az irányelvnek a végrehajtását segítse. Ezen kívül nyomon követjük, hogy mi történik, tehát milyen jogsértések következnek, ezek pontosan ezen irányelveknek a, megvalósítását illetően történnek. Tehát ezért a megvalósítást nyomon kell, kell követni, ugyanakkor olyan intézkedéseket is kell hozni, amelyek párhuzamosak ezekkel. Láthattuk, hogy ön a a kölcsönös elismerésről is szólt a dokumentumban. Ez egy eléggé nehéz kérdés, mert különösen érzékenyek az államok ezekre a kérdésekre, de előre kell lépni, hogy amikor az élettársi viszonyal kapcsolatban dönt egy tagállam, akkor meg kell vizsgálni, hogy ennek milyen következményei vannak. Van egy másik kérdés. hogy más politikai területekkel együtt kell együtt elvégezni bizonyos politikákat, például a kiskorúaknak a, a védelméről szóló politikák, és egy új cselekvési programot is elindítunk, amely más témákat is érinteni fog, amelyek nem elsősorban a, ezzel kapcsolatosak, de ezek segítségével tudjuk a célkitűzéseket biztosítani. Még egy általános megjegyzésem lenne, a bizottságnak a közleményét azért állítottuk össze, hogy tulajdonképpen Lisszabon semles legyen, tehát vannak célkitűzések, amelyek többé-kevésbé könnyen elérhetők, hogyha életbe lép a Lisszaboni szerződés, és az elkövetkező napokban még többet teszünk ennek érdekében, de nyilvánvalóan, ha életbe lép a Lisszaboni szerződés, akkor majd ebbe az irányba elindulhatunk. Még egyszer szeretném megköszönni ezt a jelentést, és a parlamentet is és a svéd soros elnökségnek is, hogy szorosan együttműködött ennek a programnak a kidolgozása. Köszönjük szépen Hieguzó asszonynak a hozzászólást, és megkérdezném koordinátor asszonyt, Grüni asszonyt, hogy kíván-e hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Valisz asszonynak ezt a munkadokumentumot. Még sajnos nem kaptuk meg a fordításokat a saját nyelvünkön, és ezért egy kicsit nehéz volt nyomon követni. És azt hiszem, hogy lényegesen fontos, hogy az állampolgároknak biztosítsuk a különböző jogokat, és láthatjuk, hogy a petíciós bizottságban is olyan petíciók érkeznek, amelyek pont ezekkel a pontokkal foglalkoznak, kérdésekkel foglalkoznak. Én egy érzékes kérdésre szeretnék rámutatni, amely azonos nemű egyéneknek a házasságáról dönt. Ez egy nehéz téma, és ez a tagállamoknak az illetékességébe tartozik, és nálunk ez problémát jelent, mert ez nem csak a homoszexuálisok házasságát jelenti, hanem azt is, hogy örökbe fogadhatnak gyerekeket, tehát szülők lehetnek, és ezért Franciaországban ezt a civil együttélést rendezték, de azért ez továbbra is érzékeny kérdés, és ezért örülünk neki, hogy ebben a dokumentumban is foglalkoznak vele, és reméljük, hogy majd lesz alkalom rá, hogy beszél, arra, hogy beszéljünk erről. Köszönjük szépen Grüni asszony hozzászólását, amely a szabadságjogok és a jogbiztonság kérdéskörének újabb problematikáját nyitotta meg és hozta be itt a közös gondolkodás körébe. Azt hiszem, itt közben Monsieur Davidre nézek, hogy most ö, szabad a gazda, hogy így mondjam, szabad a pálya, tehát ö, képviselőtársaink közül, akik kérdést szeretnének feltenni, van hozzáfűzni valójuk, észrevételük, úgy hiszem, hogy most van az a szakasz, amikor ezt megtehetik. Oké, szó. ha egyelőre nincs hozzászólás, akkor visszaadnám a szót a jelentés készítőjének, Wallis asszonynak további kommentárok megtételére. Um, Nem fog sokáig tartani a hozzászólásom. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság támogatja megközelítésünket, és nagyon hálás is vagyok a bizottság képviselőjének megjegyzéseiért. Hogyha ez az általános megközelítés, azt hiszem, hogy a munkadokumentum alapján eljárhatunk. Elnézést kérek mindenkitől, hogy nem sikerült még lefordítatni a szöveget, de nagyon szoros az időkeretünk, de ha jól tudom, az írásos eljárásnak megfelelően talán a titkárság meg tudja mondani, hogy hogyan fogunk haladni a továbbiakban. Titkárság. A titkárság kapcsolatban van a három fő illetékes szakbizottsággal, a Libével, a Jurival és az Afkóval, annak érdekében, hogy szakbizottsági hozzájárulásunkat az állásfoglalás elkészítésével tudjuk egyeztetni. Jelen pillanatban semmilyen lehetséges módosításról nem tudunk beszélni addig, amíg még nincs meg az állásfoglalás tervezet. Ez jelen pillanatban még nincs meg, amikor meg lesz, akkor tudunk már tovább dolgozni. Azt lenne javaslatom, hogy eh, Strasbourgban október 19-én a rendkívüli ülésünkön ugyanott más okokból fogunk összeülni, talán mégis térjünk vissza erre a témára. Azonban Amint az állásfoglalás tervezett rendelkezésre áll, azt továbbítjuk a képviselőknek. A javaslat pedig az, hogy ennek alapján a jelentéstevő, illetve a véleménykészítője konzultáljon a frakciókkal, és nézzék meg, hogy mit kellene még beleírni a szövegbe, fogalmazzanak meg lehetséges módosítókat, remélhetőleg nem, so, nem túl sokat, amelyek tükrözhetik a különböző politikai véleményeket, ezeket pedig a koordinátorok majd hagyják jóvá, és akkor ez alapján tudunk eljárni. Egyéb esetben pedig, amikor a következő ülésünkön találkozunk, november 3-án, 4-én, akkor már túl késő lenne. Úgyhogy egyszerűen egy pragmatikus, kiegyensúlyozott megoldást kellene találni, tehát, hogy a frakciók üljenek, gondolkozzanak el azon, hogy mely módosításokat szeretnének majd beterjeszteni. Wallis asszony engedélyével a munkadokumentumot már tovább küldtem az illetékes szakbizottságoknak, úgyhogy tudnak róla, hogy erről beszélünk ma. Amint megvannak a fordított változatok, azt valamennyi képviselőnek és póttagnak el fogjuk küldeni. A szakbizottságban tehát mindenki a saját nyelvű dokumentum alapján tud eljárni úgy hiszem, hogy akkor nincs más hátra, mint ismételten megköszönve a hozzászólásokat, ezt a rendkívül fontos és szertágazó problémakört egyenlőre a mai napra lezárjuk. Remélhetőleg minél hamarabb mindenki megkapja a fordított szövegeket, tehát mindenki meg tud ismerkedni a jelentés teljességével, és gondolom, hogy itt a mi bizottságunkban is, meg azokban a bizottságokban, amelyek eddig is részt vettek a munkában, tovább folyik majd a közös gondolkodás, és a politikai frakciók is végig gondolják a maguk állásfoglalását, vagy esetleges módosító javaslatait. Köszönjük szépen, és azt hiszem, hogy akkor áttérhetünk a, a mai nap petícióira, amelyeknek első csokra a környezetvédelmi témakörbe vág. Ezen belül is először tárgyaljuk a 650 per 2008-as számon Mr. Billy Leonard úr rországból érkezett petícióját. Nem, megkérdezném, hogy Leonard úr jelen van-e. Most itt a... Yes, üdvözlöm Önt. És akkor át is adnám a szót, hogy tegye meg prezentációját, amely a bizottság szabályai szerint 5 percet vehet igénybe. Ugye jól mondom, 5 perc. Leonard. Köszönöm szépen, elnök asszony, és önnek is, és szeretnék gratulálni az új pozíciójához ebben a nagyon fontos szakbizottságban. Én egy gagoljeni területről származok. Általánosságban egy kis közösségről van szó, ahol négy hulladék lerakó terület lesz, minden négy nagyon közel lesz egymáshoz. Már adtam háttérinformációt ezekről az esetekről, illetve az EU-s jogszabályokról, hogy azokat nem követték. 2009. április 1-én dokumentumot már közreadtam, és tudom, hogy ezt a szabizottság tagjainak eljutatták. Nem akarom itt még egyszer ezeket a részleteket elmondani. Azt mondtam, hogy egy négy hulladéklerakóról és kis településre van szó. Ez nem eh, egy, egy kis szintű megközelítés, hisz éveken át eh, mert volt egy ilyen fajta eh, lerakó, számos hátránya, ért, hátránya származott ebből a közösségnek, itt nem arról van szó, hogy a közösség nem akar felelősséget vállalni, és azt mondják, hogy máshova telepítsék, ezeket nem erről van szó. Van egy aktív ilyen lerakó van jelenleg a környéken, ez okoz problémákat, és nagyon sok nem megfelelő eljárás valósult meg itt ezen a területen, különböző vizsgálatok is voltak az ombudsman részről is. A korábbi ö, tulajdonosa ennek a, a lerakónak, a Craigmore lerakónak a tulajdonosa nagyon rossz történettel rendelkezik, és hogyha és 2006-ban újra megnyitották ezt a lerakót, a helyi környezetvédelmi hatóság úgy döntött, hogy nem kell engedélyezés, egy tervezési engedélyezés, hanem hogy tervezési engedély csak az építési munkára kérjenek. 2006-ban pedig nem volt szükség építési engedélyre, és azt mondták ebből kifolyólag, hogy környezetvédelmi hatásvizsgálatra sem volt szükség. 200 ezer tonna per év képességű, befogadó képességű lerakót így megnyitottak újra, egy 1976-os döntés alapján, tehát 30 éves szabványok alapján sikerült egy hatalmas hulladéklerakót újra megnyitni ezen a területen. A közösség nagyon rossz érzésekkel viseltetik ez iránt, hogy semmiféle környezetvédelmi hatástanulmányt nem végeztek, és a dokumentumban egyébként ezt meg is említem, hogy milyen irányelveket sértettek meg ezzel. Maga a tulajdonos nem régiben meglehetősen nagymértékű növelést kért a hulladék típusa és mennyisége alapján szintúgy. Úgy állították be ezt, hogy csak egy kisebb módosítás lenne, addig, amíg föl nem háborodott a közvélemény. Fölháborodott a közmélekény, és úgy tűnik, hogy a miniszter végül már meggondolta magát, és azt mondja, hogy igenis szükség van tervezési engedélyre. A többi három hulladéklerakóból pedig két lerakónak van már engedélykérelme, az egyik fél millió tonnát fogad be évente, a másik pedig 60 ezer tonnát és kumulatív hatásai is vannak annak, hogy ez a négy hulladék lerakó nagyon közel van egymáshoz, ugyanis az egyik egy úgynevezett szuperlerakó. És reméljük, hogy nem fog végül megnyílni. Ez egy olyan terület, ahol sok természeti szépség található, rengeteg útra lesz szükség, járműre. Most elsősorban olyan állatokra is gondolok, amelyek ott őshonosak azon a területen. Borzasztó fontos kérdések ezek tehát, és mivel annyira rossz története van, rossz háttere van az illetékes hatóságnak, a közösség úgy döntött, hogy a petíciós bizottsághoz fordul, és az Európai Bizottsághoz, hogy biztosítsák, hogy az EU irányelveket valóban érvényesítik. Például írtam a Környezetvédelmi Minisztériumnak is, és pontosan azt kérdeztem a meghallgatás előtt, ezen meghallgatás előtt, hogy hogyan alkalmazzák ezeket a szabványokat az irányelvek tiszteletben tartására. Ezt szét fogom küldeni a képviselőknek. A válaszában egyetlen irányelvet sem említett meg. Tehát az EU irányelvek kritériumait egyszerűen nem alkalmazzák, nem érvényesítik az építési és tervezési engedélyek kiadásakor. A bizottság úgy gondolta, hogy még korai lenne döntést hozni, mi szerintünk nem. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy ezek az engedélykérelmek már folyamatban vannak, és most érkezett el az idő arra, hogy a kumulatív hatásokat vizsgálják, hiszen több irányelvet is megsértettek ezek kiadásakor. Ezért fordulunk a Petíciós Bizottsághoz és az Európai Bizottsághoz, hogy vizsgálják meg ezt a témát, és tudom, hogy a helyiek nagyon hálásak lesznek, hogyha önök folytatják a vizsgálatot azt hiszem hogy egy ilyen logikus világos és egyértelmű okfejtés után amit hallottunk hát mindannyian kváncsian várjuk az európai bizottság véleményét érveit állásfoglalását úgyhogy én felkérném ampacis urat ha jelen van a bizottság részéről hogy tegye meg felszólalását. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt kétfajta jogszabályról van szó, amely ö, ide tartozik. Az egyik a, a környezeti hatásvizsgálat, a másik pedig a, um, a hulladék lerakókra vonatkozó irányelv. A kollégám majd erről be fog önöknek konkrétabban számolni. Az egyes függelék a hulladéklerakokról szóló irányelvet illetően a 9931-es rendelet általános követelményeket szab meg a hulladéklerakókat illetően, és úgy lehet engedélyezni ezeket a hulladéklerakókat, hogy a semmilyen fajta káros hatással nem jár a környezetre. Ezen rendelet értelmében nincsen semmilyen kifejezett kritérium arra vonatkozólag, hogy hány kilométerre kell, mennyi távolságra kell lenni ezeknek a hulladéklerakóknak. A hetes cikkben az engedély beadása ezzel kapcsolatban, itt kell egy hatástanulmányt elvégezni ezzel kapcsolatban, hogy megfelele a tanács a 85-ös tanácsi rendeletnek megfelel-e a hulladék lerakó. Ahogy a petíció benyújtó is mondta, van egyfajta összegződő hatás. Ahogy mondtam, kollégám erre majd ki fog térni. De értjük, hogy még mindig túlságosan korai feltételezni azt, hogy megsértették ezt a hulladéklerakokra vonatkozó rendeletet. Az az információ, amit a petíció benyújtója bemutatott, az mutatja azt, hogy nem megfelelően kezelték a lerakót, és nagyon szívesen megnéznénk részletesebben azt, hogy ezt a lerakót hogyan kezelték, irányították, és hogy valóban megsértették-e ezt a rendeletet, és ha ez így van, akkor az Európai Bizottság ennek megfelelően fog eljárni. Ennyit szerettem volna mondani az én részemről, a hulladéklerakó rendeletről, és a kollégám pedig majd a hatástanulmányról fog beszélni. Köszönöm szépen! A 85 337-es tanácsi rendelet a környezethatásokkal kapcsolatban két aspektust vett fel. Az egyik az az, hogy vannak bizonyos lerakóhelyek, ahol összegződik a hatás, és ezt figyelembe kell venni akkor, amikor döntünk arról, hogy szüksége van egy ilyen hatás vizsgálatra. Az említett helyen 2009 márciusában kezdték meg ezt a hatásvizsgálatot, és úgy gondoljuk, hogy ennek keretén belül az összegződő hatásokat felmérik és figyelembe fogják venni. Ami pedig a két másik projektet illeti, itt még nem jutottak be ilyenfajta kérvényt, de itt is figyelembe kell venni a kumulált hatásokat, és úgy gondoljuk, hogy az északír hatóságok figyelembe fogják majd venni akkor, amikor döntenek a környezeti hatástanulmányról. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi információink alapján a bizottságnak még most nehéz megalapozni azt, hogy történt-e szabályszegés, de hogyha a petíció benyújtója esetleg új információkkal tud szolgálni, például arról, hogy nem végeztek környezet vizsgálat, vizsgálatot, akkor az Európai Bizottság mindenképpen el, ki, el, ki fogja vizsgálni az említett ügyet a továbbiakban. Köszönöm köszönjük szépen az európai bizottság munkatársainak véleményét és úgy érzem hogy rendkvül nyitott és rugalmas hozzáállását mindazonáltal a hallottak alapján azt megállapthatjuk hogy az európai bizottság állásfoglalása és a petció benyújtójának benyújtóinak a véleménye elképzelése azért még mindig számos ponton ellentmond egymásnak illetve bizonyos pontokat nyitva hagy a további érvek és ellenérvek felsorakoztatására esetleges tényfeltárásokra vitákra. azt hiszem hogy ebben az önök véleménye is sokat segthet a tisztázásban úgyhogy kérdezném hogy kinek volna valami szempontja vagy hozzászólása. Mrs. asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani, és én is azt gondolom, hogy további információra van szükség ezzel a vitával kapcsolatban. Ma délelőtt egyébként egy másik irányelvről beszéltünk, az élőhely irányelvvel kapcsolatban. Két téma merült fel nagyon világosan szakbizottságunkban az az, hogy a halmozott hatásokat figyelembe kell venni, illetve, hogy a tagállamok általában a gazdasági aspektusokat veszik figyelembe, nem pedig a környezetvédelmi aspektusokat. Nagyon világos, hogy itt ebben az esetben egyet egyes hulladéklerakókról még döntés kell szülessen, a projektek folynak, ezért azt gondolom, hogy a bizottságnak figyelmet kell erre fordítania. Ezért szeretnénk, hogyha a bizottság a helyi hatóságoktól további információt szerezne be, hiszen mi szeretnénk tudni, hogy mit gondolnak erről a helyi hatóságok. Egyes projektek még függőben vannak, és azok, amelyek már működésben vannak, ott az Európai Bizottság információt kért a működő projektekről. Azt hiszem, hogy nagyon fontos megállapítani, hogy Leonard úr elmondta nekünk, hogy a már meglévő, működő hulladéklerakónál a lakóknak nagyon sok rossz tapasztalatuk volt. Annyira rossz volt a tapasztalatuk, hogy a helyi környezetvédelmi hatóság ennek ellenére, a rossz vélemények ellenére újra megnyitotta a hulladéklerakót, sőt úgy, hogy nem volt környezetvédelmi hatásvizsgálat. És úgy gondolták, hogy a befogadott hulladék mennyiségének jelentős növelése csak egy kis módosításnak tűnik. És hát úgy gondolom, hogy az sem véletlen, hogy a petíciós bizottságnál való megjelenés előtt néhány nappal fordították meg ezt a döntést, hát ez minden bizonyal nem véletlen. A tervezési engedélykérelemnél azt sem mondták meg nekünk, hogy volt-e környezetvédelmi hatástanulmány arról a döntésről, hogy az engedélykérelmet kibővítik, tehát hogy a lerakó méretét megnövelik, sem pedig arról, hogy Egyáltalán ezt a hulladéklerakót újra megnyitották, anélkül, hogy lett volna környezetvédelmi hatástanulmány az átmeneti időszak alatt ezt simán el lehetett volna végezni, amíg zárva volt a hulladéklerakó. A helyi lakosokkal beszéltem arról, hogy mi mentek keresztül. Ugyanis a lakások a házuk felé hálót kellett kitenniük, a gyerekek megbetegszenek a helyi iskolában, hasmenéses betegségeket kapnak el. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek fed- észrevegyék, hogy oda kell figyelnünk arra a tényre, hogy ennek a közösségnek van bizonyos számú engedélyezési kérelme erre a hulladékre lerakó vonatkozóan, anélkül, hogy figyelembe vették volna a halmozott hatásokat. Ezért kérdezném a bizottságot, hogy mi a véleményük erről, hiszen azt mondták Leonard úrnak, hogy csak az engedélyezési kérelem bizonyos méretén felül kell a kumulatív hatásokat mérni. A hulladéklerakó bizonyos méretén túl. Nem tudom, hogy az említett engedélyezési kérelmekkel mi a helyzet. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy talán célszerűbb úgy folytatnunk hogy a további hozzászólóknak megadnám a szót mert lehet hogy nekik is lesz kérdésük a bizottsághoz és akkor a végén kérnénk meg a bizottság képviselőjét hogy az összes hozzájuk szóló kérdésre válaszoljanak úgyhogy megadnám a szót tabajdi csaba úrnak. Köszönöm szépen. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Tökéletesen egyetértek Grün asszony véleményével, Grüni asszony véleményével, és általános kérdésem lenne, aki gyakran, ami gyakran foglalkoztat engem hogyha az irányelv, amely a hulladékéketéssel kapcsol, foglalkozik, és a többi irányelv is jól működik, ugyanis ez a probléma, ez a petíció, amely nagyon is jogos, és a következő petíció is nagyon jogos, de az irányelv nem járul hozzá a megelőzéshez. Egyáltalán nem segít a megelőzésben, és pedig a a környezetvédelem negatív hatásai ellenval szemben. Ezért azt javasolnám, elnök asszony, hogy a bizottságunk ugyanis sok hasonló helyzettel találkozunk, amelyek ehhez a témához tartoznak, és a Környezetvédelmi Bizottsággal való együttműködés, hiszen ők ennek a problémájának a felelősei, és az, e- az Európai Bizottsággal való együttműködés ugyanis nincsen jó, nem tudjuk jól megelőzni a környezetvédelmi károk eredményét. És a mi bizottságunkban láthatjuk, hogy más petíciók is azt taglalják, hogy azt vetik a szemükre, hogy nincsen elég környezetvédelmi kár. De hogyha egy olyan beruházás van, amelyet még nem látunk, nem tudjuk bebizonyítani, hogy lesznek környezetvélni, környezeti károk. Nyilvánvalóan, hogyha már megvan az építési engedély, akkor már azt jelenti, hogy az irányelv nem működik megfelelően. Ezért a kérdésem, a következő, hogy az irányelvek elég alapot nyújtanak-e a környezeti károk megelőzésére mert ha ez a helyzet, akkor a bizottságunk nem foglalkozhat ezekkel a kérdésekkel megfelelően, és teljesen legitim petíciókra nem tud választ adni. Épp ezért egyetértek a kolléganővel, hogy nyomon kell követni ezt az esetet, és a többi eset is, mert itt hatalmas ellentmondás feszül. Köszönöm szépen. Köszönjük. Én érteni vélem az ön érvelését, és feltehetőleg igaza is van ebben. Azt nem tudom megítélni, és nézek kérdően hivatalvezető úrra, aki hát ezt sokkal régebben csinálja ezt a munkát, hogy a bizottságunknak erre van-e bármilyen jogköre vagy ráhatása, hogy a az irányelveket, hogy úgy mondjam, felülvizsgálja, vagy tanácsokat adjon a módosításukra, tartok tőle, hogy nem. Számos alkalommal, ahogyan Tabajdi úr is említette, már megvizsgáltuk a hulladéklerakók helyzetét, és nagyon gyakran döntöttünk úgy, hogy meglátogatjuk ezeket a hulladékártalmatlanító létesítményeket és általában a petíciósokat támogattuk. Az, az a kérdés, amely felmerült a hulladéklerakókkal kapcsolatban már korábban is, és ez egyébként elhangzott a látogatásokról szóló jelentésekben is, például, hogy az egyes hulladéklerakók és a lakott területek közötti távolságot nem mondják pontosan, csak annyit mondanak, hogy ne legyen túl közel, de hát most ennyire közel vagy annyira közel, nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent. Úgyhogy nagyon gyakran az ENVI bizottsághoz is fordulunk, amelynek jogalkotási felelőssége is van ebben az esetben, hogy valamilyen, bármilyen jogszabályt felülvizsgáljon. De azt hiszem, hogy sokkal szokásosabb a szakbizottságnak, illetve a titkárságnak, hogy figyelemmel kísérik ezt az ügyet, és kapcsolatba lépnek például az északír hatóságokkal, a helyi környezetvédelmi hatósággal, a környezetvédelmi minisztériummal. Úgyhogy az a dolgunk ezzel kapcsolatban, hogy figyelemmel kísérjük ezt az ügyet, és aggályt mutatunk az ügyel kapcsolatban. Úgyhogy azt kell eldöntenünk, hogy milyen nyomonkövetést alkalmazunk. Mikrofont kérünk az elnökasszonynak. Mikrofont az elnökasszonynak. Elnézést. Igen, ezt én is föl is írtam magamnak, csak gondoltam, hogy majd a végén, de akkor most hozzáteszem, hogy a bizottság tervezi, hogy a Northern Ireland Office-szal kapcsolatba lép, illetve ha jól értem, akkor tőlük véleményt vagy állásfoglalást kér, és ezzel talán elő tudja mozdítani valamelyest az ügynek a tisztázását kérdezném hogy van e még ehhez a petcióhoz valakinek mondanivalója hozzáfűznivalója valója mert ha nincs akkor most viszont megadnám ismét a szót a, a bizottság tisztelt képviselőinek hiszen itt egy kollégánk kérdést intézett hozzájuk. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Figyelembe véve de Brin asszony kérdését azzal kapcsolatban, hogy mikor van szükség környezeti hatás tanulmányra, az ide van az irányelv egyes függelke szerint akkor van erre szükség, hogyha a hulladéklerakási üzemnél kémiai úton is kezelik a hulladékot, Ilyenkor szükség van egy úgynevezett screening folyamatra, amikor megnézik a környezeti hatását e, ennek az üzemnek. Ilyenkor tehát szükség van a környezet e, tanulmányra. És ez alapján nézik meg a halmozódó hatásokat is. És ezt figyelembe kell venni nagyon komolyan a nemzeti hatóságoknak is, és ez alapján tudják eldönteni azt, hogy káros-e ez az üzem. Most franciára váltok. Eh, à ce qui concerne la, la, la, l'aspect préventif des directives communautaires. Yeah. Tabajdi úrnak szeretnék válaszolni. Van a környezetvédelmi, környezeti hatástomány irányelv, és vannak mások is, amelyek a megelőzést szolgálják az engedélyezésre is utalnak, a környezetvédelmi hatóságokkal is, és az állami hatóságokkal is kapcsolatba kell lépni. Tehát megvan az az egész folyamat, hogy részt kell venni, pontosan azért, hogy megelőzzék a környezeti károkat. És az, a KHT-vel kapcsolatban ugyan nem vagyunk teljesen elégedettek az irányelvel, de 2009 júliusában ezt bevezették, és majd majd jövőre lesz egy felülvizsgálat, hogyha szükséges módosítani. A, a halmozott hatásokat illetően nagyon fontos kérdést érintünk itt, tehát hogyha a parlamentnek lesznek ezzel kapcsolatban megjegyzései, akkor ezeket is felhasználjuk. Köszönöm szépen most végezetül majd megadnám a szót ismét a petció benyújtójának egyben szeretném azt hiszem mindannyiunk nevében megköszönni neki hogy személyes jelenlétével megtisztelte ezt az ülést és egyben megkérdezni tőle hogy mi a benyomása hogy ez a rövid eh, vita adott e valami pluszt vagy úgy érzi e hogy itt még a jövendő vitákkal a maival együtt azért közelebb jut a dolog egy nyugvóponthoz vagy megoldáshoz. öné a szó. Uh, uh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a hozzászólásokat. Nagyon jó tudni, hogy az embereket hogy az embereket érdekli a mi ügyünk. Ennek asszony azt mondanám, hogy uh, tulajdonképpen csak néhány pontot említenék meg erről az ügyről. 2006-ban egy katasztrofális hulladéklerakót bezártak, és aztán pedig újra megnyitották. Szerintem ez az emberek egészségével való veszélyes játék volt. Ez egy valódi szerződésszegés volt, és ezt meg kellett volna vizsgálni. Hónapokon keresztül vitáztunk arról helyileg, hogy a helyi környezetvédelmi hatóság miért mondta azt, hogy nincsen szükség közösség, ö, környezetvédelmi hatástanulmányra azzal a hulladéklerakóval kapcsolatban. Önök az összes hulladéklerakó kérdését egy kalap alá vették a kumulatív hatás értelmében. Aztán pedig a következő, amit elmondhatnék, hogy itt az egyik fő téma az volt, az egyik fő kérdés az volt, hogy rendben azt mondjuk, hogy lesz környezetvédelmi hatástanulmány, kipipálhatjuk, de mi lesz a kritéria? Hogyan lehet mérni a kumulatív hatásokat, hogyha ilyen nagy számú engedélyezési kérelmet adnak be? A miniszter a válaszában semmit konkrétat nem tudott mondani, és amikor megkértük, hogy a különböző méréseket tárják elénk, akkor sem kaptunk erre választ. Tehát, hogy milyen kritériumok alapján mérhetők ezek a hatások, ez nagyon fontos, hogy legalább a közösség tudja, hogy tisztességesen foglalkoznak velük. Az ön utolsó kérdésére válaszolva azt mondanám, hogy nagyon hasznos volt ez a meghallgatás. Nyilvánvaló, hogy folytatni kell a munkát, és tudom, hogy a petíció tovább megy majd, és hogy további lépéseket tesznek. Tudom, hogy a közösség tagjai nagyon hálásak lesznek önöknek. Köszönöm szépen. Most áttérnénk a következő petícióra. Ez szintén Írországból érkező petíció, David Rogers úr. Igen, közben itt hivatalvezető úr mondja, hogy ez esetben most a rituálé kicsit változik, és elsőként akkor nem a petíció benyújtója, hanem az Európai Bizottság képviseletében Cashman úr illeti a szó. Igen, mert hogy a petíció benyújtója nincs jelen, ezért most akkor az Európai Bizottság képviselőjét kérném a hozzászólásra megtételére. Mr. Cashman, please. Yeah. Thank, you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, akárcsak az előző petíció, ez a petíció is olyan kérdéseket érint, amelyek a hulladékkezeléshez kötődnek Írországban, most pedig Írország déli részéről van szó. A petíció benyújtója komoly aggodalmakat fejezett ki a levegőszennyezés miatt, a hulladéklerakók miatt. Ez a hulladéklerakó, tehát Írországban található, és nem vették figyelembe a hulladék engedélyt ennél az üzemnél, akár csak az előző petíciónál, itt is a hulladék lerakókra vonatkozó irányelv érvényes, ez megszab bizonyos feltételeket, amelyeket biztosítani kell ahhoz, hogy biztonságosan lehessen kezelni a hulladékokat, illetve az környezeti ártalmak csekélyek legyenek. Amikor kapcsolatba léptünk az írhatósakkal, akkor megerősítették számunkra azt, hogy valóban van egy engedéllyel rendelkező hulladéklerakóhely ezen az írországi helyen. 2003-ban kapták meg az engedélyt, az írhatóságok azt is megerősítették, hogy nagy mennyiségű panaszt kaptak a hulladék lerakókkal kapcsolatban, már 2007 elején is a hulladék lerakót a, az önkormányzat üzemelteti, a szabályozó hatá, hatóság pedig az ír környezetvédelmi hatóság, ez az a hatóság, amely kiadta a hulladék lerakó engedélyét, és ez felelős, ez a hivatal felelős azért, hogy a feltételeket figyelembe vegyék. A lakosok panaszait követően az ír környezetvédelmi ügynökség vizsgálatot folytatott, és megállapították, hogy valóban agályos a hulladéklerakó, és a különböző gyakorlatok, ellenőrzések és aggodalma, aggodalomra adnak okot a hulladéklerakóval kapcsolatban. Számos látogatást tettek, különböző gáz, a gázkezelő üzemet is megnézték, különböző ajánlásokat fogalmaztak meg. Az írhatóságok azt mondják, hogy ezeket az ajánlásokat végre is hajtották, és a, a problémákat részben az EPA ajánlás alapján meg is oldották. Azonban 10 nak 2007 során, és később viszont az év második már csak három volt ezek, ezeknek a száma. Tisztelt elnök asszony, egyértelmű az, hogy mindenképpen volt 2007 első felében probléma ezen a lerakóhelyen a nemzeti hatóságok beavatkoztak, intézkedéseket foganatisítottak annak érdekében, hogy foglalkozzanak a panaszokkal, és azóta már nem érkezett információ arról, hogy bármilyen specifikus probléma felmerült volna a hulladéklerakónál. Köszönöm. Köszönjük. Nem tudom, hogy kíván-e valaki hozzászólni. ha nem akkor azt hiszem hogy most ezzel a petcióval kapcsolatos megbeszélést lezárhatjuk hiszen a petció benyújtója nincs itt tehát ebben most tovább lépni nem tudunk ez nyilván függőben marad ez az ügy és áttérnénk a következő ugyancsak a környezetvédelem témakörében mozgó petcióra mely saját hazámból magyarországról érkezett a petció benyújtója is itt van velünk. nem tudom hogy megkapták e önök ezt a az összeállítást, amelyet a petíció benyújtója elvileg mindenkihez, remélem, hogy gyakorlatban is eljutott mindenkihez ez az összeállítás. Úgyhogy akkor most felkérném Vinicai Tibor urat, Szent város polgármesterét, hogy tartsa meg prezentációját. Tisztelt Kánok! Presentation. Gratulálok én is kitűnő beosztásához jó munkát és jó erőtegészséget kívánok. Kérem engedje meg, hogy amíg kiosztják, lemenjek a laptophoz, már egy rövid prezentációval szeretném kiegészíteni a szövegemet. Tisztelt Bizottság, tisztelt Elnök asszony! Nagyon köszönöm, hogy ilyen kiváló emberek foglalkoznak a problémánkkal. Köszönöm, hogy lehetőségem van előadni Szent Gotthárd, az Őrség, a Rába Nemzeti Park és a Goricskó Nemzeti Park problémáját. Szent Gotthárd az osztrák-magyar szlovén határ szívében fekszik, és én most egy segélykiáltással érkeztem önökhöz. Szlovén, magyar és osztrák barátaim segélykiáltásával. Szent a tíz legjobban fejlődő vidéki destináció címet kapta az őrség központjaként tavaly az Európai Bizottságtól. Idegenforgalomfejlesztéssel, turizmusfejlesztéssel foglalkozunk szlovén, osztrák, magyar barátainkkal. Azt gondolom, hogy a Heiligenkaci hulladégető beruházás kapcsán általunk benyújtott petícióban kiemelten három Európai Uniós jogszabály, illetve alapelv sértést szeretnék most kiemelni. A szóban forgó beruházás egy profit érdekelt, nem környezetvédő, hanem profit érdekelt beruházás, hiszen a hulladékot több mint 500 kilométerről kívánják szállítani. A méretéről, nagyságáról annyit hadd mondjak el, hogy Burgerland éves hulladék termelése 35 ezer tonna, itt pedig egy 350 ezer tonnás hulladékgetőt kívánna felépíteni. A közelség elvét sérti meg ez a tervezett beruházás. Tisztelt Bizottság, a beruházás csak kapcsolatban az Európai Bizottságnak a megállapításai szerint a levegőszennyezés tekintetében is ellentmondásosak az előkészítése. hiszen az osztrák beruházás tervező hatástanulmánya szerint közvetlenül, a prezentáción is látható, közvetlenül a határ mellett álló tervezett építmény szerintük csak osztrák oldalon bocsát ki emissziós szennyező értékeket. Véleményünk szerint a harmadik pont, mely szerint nem, a leg, nem felel meg az elérhető legjobb technikának a beruházás, szintén Európai Uniós alapelveket sért. Mindezek alapján határozott álláspontunk, hogy az említett három konkrét uniós alapelv megsértése miatt az osztrák engedélyezési dokumentációk felülvizsgálatra szorulnak. Mindezek ellenére én nem azt kérem önöktől, hogy két szomszédvár vitájában döntsenek. Nagyon szerettem Ausztriát, szeretjük Ausztriát, oda járok gyermekeimmel, családommal síelni, hegyet mászni, irigylésre méltóan fejlesztik az idegenforgalmat. Ezért nem értem, hogy hogy tehetik meg azt, vagy idegenforgalom fejlesztéssel foglalkozó központi telepen a környék kétharmadának meghallgatása nélkül saját maguk döntenek a beruházásról. Tisztelt Bizottság, az őrségi nemzeti park és Szentgotthárd lakossága 97%-os népszavazással elutasította ezt a beruházást. Azt gondolom, hogy precedens értékű ügyről beszélünk, hiszen ez ügy is bizonyítja azt, hogy nincs teljes mértékben megoldva a ma Európájában, amikor a régiók Európáját építjük, hogy egy térségi központi település ne szólhasson bele a közvetlenül mellette 500 méterre épülő giga szemétégető beruházásba. Nem tudom elképzelni, hogy ez a szabályozás nem szorul korszerűsítésre. Az előttem elhangzott petíció kapcsán szintén csak azt tudom megerősíteni és kérni önöktől, hogy az ilyen eljárásban, miközben a határokat légiessé, 21. századivá tettük. Megszűntek, átjárhatóvá váltak, az ügyintézések, az előkészítések, az engedélyezések 19 de legjobb esetben 20. századi szinten vannak. Kérem önöket, hogy ennek az ügynek az újrafelülvizsgálatában legyenek segítségünkre, és köszönöm szépen, hogy itt lettek, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen a prezentációt, és most hallgassuk meg először Ampacis úrnak, az Európai Bizottság képviselőjének a véleményét az ügyel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát a bizottság ezzel a petícióval kapcsolatban már egy részletes közleményt küldött, amely különböző irányelvekre tett utalást, amelyek a petícióban is felmerülnek, ez a környezetvédelmi hatástanulmány irányelv, az élőhelyvédelmi irányelv, a hulladékégetésről szóló irányelv és az IPPC irányelv megsértéséről szólt, és a közlemény pedig részletesen kiemelte a bizottság álláspontját ebben. Úgyhogy most egyelőre csak egy röviden utalok azokra a pontokra, amelyekre a petíciós utalt. Először is, ami a környezetvédelmi hatástanulmány minőségét illeti, amelyet a fejlesztő készített. Sajnálatos módon a vonatkozó irányelv semmilyen minőségi szabványt nem állít fel. Nagyon gyakran azt mondjuk, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány irányelv értelmében a Szent Péter székesegyházban, Rómában is építhetnénk akár egy hulladékégetőt. Tehát elveket felállít ez az irányelv, és a közhatóságoknak, környezetvédelmi hatóságoknak lehetőséget biztosít arra, hogy döntéseket hozzanak, és szükséges ezeknek a döntéseknek az indokolása is. Úgyhogy a petíciós említette a közvélemény bevonását, ez csupán egy konzultáció. Tehát a konzultációt folytatnak a közvéleménnyel, a helyi hatóságokkal, nyilván véleményt alkothatnak, ellenezhetik ezt a projektet, de az illetékes hatóság fog döntést hozni, úgyhogy nem kötelező érvényű a helyi hatóságok véleménye. Más régiókban és egyébként Európában hasonló problémák vannak, Görögországban, Olaszországban a hulladék ártalmatlanító létesítmények építésekor és említette a legjobb rendelkezésre álló technológiákat, a BAT-t, ezt az IPPC irányelv keretében szoktuk alkalmazni. Ott vannak iránymutató dokumentumok, amelyeket a bizottság adott ki, ezek csak iránymutatások, nem pedig kötelező érvényűek. És itt úgy értelmezzük, hogy a jelenlegi installáció létesítmény a dokumentumban javasolt egyik technológiát alkalmazza, talán nem a legjobbat, de az egyik legjobb rendelkezésre álló technológiát. Végezetül pedig a közelség elvének megsértéséről beszélt a polgármester úr. Az irányelv megemlíti, hogy a létesítménynek figyelembe kell vennie ezt az elvet, Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy hogyan kezelik, milyen módszerrel kezelik a hulladék ártalmatlanító létesítményt. Nem hulladék lerakóról van szó, hanem hulladék égetőről. A bizottság szempontjából véleménye szerint a hulladék égető sokkal jobb, mint egy hulladék lerakó, főként, hogyha a hulladék égető energiát is termel. Úgyhogy ez esetben a közelség elvét tiszteletben tartják a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a szerződésszegési esetet nem tudjuk megállapítani, de hogyha új információjuk van, akkor küldjék el azt nekünk, és nagyon szívesen foglalkozunk az ügyel továbbiakban is. Az engedély kérést azt a nemzetközi jogrend alapján végezték, úgyhogy a bizottságnak itt nem igazán van beleszólása, a Nemzeti Bíróság dönthet ebben az ügyben. Köszönöm. Köszönjük szépen a véleményt. Hozzászólásokat a jelentkezés sorrendjében tartanánk meg. Elsőként Áder János úr jelezte, hogy kíván hozzászólni. elnök asszony tisztelt hölgyeim és uraim! nem vagyok ennek a bizottságnak a tagja én a környezetvédelmi bizottságban tevékenykedem és higgyék el van ott is éppen elegendő megtárgyalandó napirend mégis úgy gondoltam hogy fontos ügyről van szó és szeretném az önök támogatását kérni szent gotthárd kezdeményezéséhez. szeretném önöket meggyőzni arról hogy ez egy rossz beruházás egy rossz elképzelés és a szent gotthárdon élőknek és a régióban élőknek van igazuk. környezetvédelem régiók együttműködése nemzeti hagyományok őrzése ezeket a hívószavakat, politikai hívószavakat használjuk nap mint nap politikai beszédeinkben, hozzászólásainkban. Itt van egy régió, szlovének, osztrákok, magyarok, akik megpróbálják mindezt tartalommal megtölteni, és valódi értékként bemutatni. Itt van egy pici város Szentgotthárd. Itt van, ahogy ezt polgármester úr is elmondta, több nemzeti park. osztrákok, nem csak magyarok, nem csak szentgotthárdiak, osztrákok, szlovének és magyarok egyaránt tiltakoztak és tiltakoznak folyamatosan a tervezett beruházással szemben. A polgármester úr beszélt arról, hogy ez a régió hogyan próbál ötről hatra jutni. Milyen fejlesztéseket hajtottak végre? Turizmus, vendéglátás, falusi turizmus, gyógyturizmus. Láthatnák a képeket. És ebből nem csak, a, nem csak ez a település, hanem az egész régió, a szomszédos országok ott lakói is bizony profitálnak. Szeretném megismételni, nyomatékosítani azt, amit az előbb hallottak. Itt egy olyan hulladék égetőt akarnak megvalósítani, ami Burgenland tartomány kapacitásának, éves kapacitásának a tízszeresét, még egyszer mondom, a tízszeresét égetni el. Bulgánan tartományban 35 ezer tonna hulladék keletkezik évente, ennek a tisztelését akarják itt elégetni. Arról nem hangzott el idáig szó, de szeretném ezt elmondani, és a bizottság képviselőinek, tisztelt képviselőinek is szeretném erre felhívni a figyelmét. Ugyanezt a beruházást, ugyanezt a hulladék művet megpróbálták Ausztriában is megépíteni, két helyen is. Az egyik egyébként éppen Grác mellett volt. Az osztrákok az osztrák polgárok tiltakozása megakadályozta ennek a hulladékégetőnek a megépítését. Én elismerem azt, hogy a hulladékokat természetesen kezelni kell, ha lehet meg kell semmisíteni, ártalmatlanítani kell. Én ennek a fontosságát nem vitatom. De van egy másik tény is, amiről megint csak elfeledkeztek, és idáig ez nem hangzott el, hogy van egy harmadik osztrák település, amelyik viszont befogadná ezt a hulladékégetőt. Kérdezem én akkor, miért olyan helyen akarják megépíteni. Ahol egyébként mindenki tiltakozik ellene. És például egy olyan helyen, ahol a helyi lakosság már elfogadta. Sőt, az építési engedélyt is kiadták már rá. És ez, a, ez az erőmű, ez a kapacitásával bőségesen fel tudná dolgozni a Burgárlandban keletkezett szemét hegyeket is. Van egy új, új elem. A bizottság tisztelt képviselő azt mondta, hogy mondjunk új elemeket. Van egy lényeges új elem, ami idei, és erről nem tudhat. sokat beszélünk a climate change-ről, és ennek a hatásait, a közvetlen hatásait egyébként a Rába mentén élők és a Szent Gotthárdiak az idén megtapasztalhatták. Csak ebben az esztendőben, és még nincs vége az évnek, csak ebben az esztendőben három olyan árhullám vonult le a Rábán, ami rekord vízszintet eredményezett, és ez a tervezett beruházás két folyónak, a Rába és a Lappincs folyónak az árterületén épülne meg. Az idén háromszor is összesen néhány centin múlott, néhány centiméteren, hogy az ár nem öntötte el ezt a területet. Most képzeljék el, hogy megépül ez a beruházás. És egy újabb rekord árhullám elönti a már működő szemétégető művet. Milyen környezeti károkkal járhatna ez? Ezért én azt gondolom, hogy a bizottság tagjainak, ha majd eljut odáig, hogy dönteniük kell erről a kérdésről, akkor a következő kérdéseket érdemes megfontolni, és legalábbis én a következő kérdéseket ajánlom a figyelmükbe. Épülhet egy, egy ilyen égető mű nemzeti parkok tövében? Szerintem nem. Tönkretehetjük -e egy ilyen beruházással egy három országot is érintő régió reménybeli együttműködését? Szerintem nem. Figyelmen kívül hagyhatjuk-e az osztrák, szlovén és a magyar választók tiltakozását? Szerintem nem. Ne felejtsük el, hogy ez a e, hulladékégető Európai Uniós támogatásból épülne meg. Nem kevés pénzről, 130 millió euróról van szó. És végül az utolsó kérdés, megkockáztathatja az Európai Unió, hogy egy ilyen 130 millió eurós beruházás egy olyan területen épüljön meg, ami árvíz veszélyes terület, ahol bizony komoly, a korábbihoz képest is, a korábban megismerthez képest is sokkal komolyabb környezeti károk vannak. A bizottság tisztelt képviselői utalt arra, hogy akár a Szentpéter Bazilika mellett is épülhetne egyébként egy ilyen hulladékégető, a mostani szabályok ezt nem zárják ki. Jó példa, kiváló példa. Ugye ön sem látná szívesen a Szentpéter Bazilika mellett, vagy attól 300 méterre egy ilyen hulladék műnek a kéményét. Most azt gondolom, hogy a Szent Gotthárdiak sem akarják látni 300 méterre a templom tornyuktól ezt a hulladék égetőt, illetve ennek a hulladék égetőnek a kéményét. Még egyszer mondom, van megoldás, Ausztriában van ez a megoldás, 40-50 kilométerrel arrébb van ez a település, polgármester úr. 70 kilométerrel arrébb van ez a település, ott a település befogadja, a lakók nem tiltakoznak, a problémát meg lehet oldani, építési engedély van. Építsék meg ott. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük. Most Tabajdi Csaba úr jelentkezett még Elnök asszony, azt hiszem, hogy ez a petíció teljesen jogos, legitim, ez világos. És nagyon sok hasonlóság van a többi petícióval amelyeket előtte megvizsgáltunk már. Egy fontos dolgot hallottunk, és a titkárságtól azt kérném, hogy foglalják össze a petíciós bizottságnak a tapasztalatait, és küldjék el a Környezetvédelmi Bizottságnak, ahol én is tag vagyok, póttag. És kollégáimmal minden tőlünk tehetőt megteszünk majd ennek érdekében, ugyanis világos, és egyet értek Láb úrral, hogy vannak problémák, e, az irányelvekben, és pedig a távolságot illetően. Ugyanis, ha ezek az irányelvek nem teszik világossá, hogy a védett térségekben, a Natura 2000 területein, vagy, vagy olyan városban, mint Szentgotthárton, hány, hány méterre lehet egy ilyen üzemet építeni? Ez nem csak Magyarország problémája, és Áder úr, a kollégám is világossá tette, hogy ez nem csak magyar probléma, hanem ez mind a három országnak a problémája. És még egy probléma felmerül itt, és pedig, hogy az Európai Unió, Unió egyik tagja a a környezetszennyezést átviszi egy másik európai tagállamba. Tehát a kérdés felmérő, hogy egy ország a védelmi zónát, a védett területet szennyezheti-e, hiszen a rába Nemzeti Park három Európai Uniós tag területén helyezkedik el, és az építési engedély ezen a helyen már provokációnak minősül, ugyanis ez a környezetvédelem védelmének a megsértése általánosságban Európában és ez a jó szándék hiányát jelzi, ezért kell felülvizsgálni ezt az irányelvet, és itt nem teljesen őrtünk egyet a bizottság képviselőjével, ugyanis a levegő irányelv azt mondja ki, hogy a tagállamoknak együtt kell működni, hogyha megsértik az irányelvet. Előz, megelőzésről viszont nincsen szó. Ez az eh, levegőminőség irányelvnek az utolsó mondata ebben az anyagban, és itt áll, hogy a tagállamoknak eh, csak a, egy ilyen létesítmény megépítése után ö, ö, lehet tiltakozni. Hát akkor hol van itt a megelőzésről szó? Nincsen. Épp ezért bizonyos irányelveket át kell dolgozni, olyan irányelveket, amelyek a környezetvédelemmel foglalkoznak. Ez minden Európai Uniós állampolgár érdekében áll, és valamilyen megoldást találni kell, mert ha ezeket a létesítményeket már megépítik, akkor már túl késő. A károk már megtörténnek. Áder úrnak volt még egy megjegyzése, a folyó általi fenyegetettséget illetően, tehát az áradások veszélyést. Tehát megoldást kell találni az Európai Parlamentben. Köszönöm. adnám Frau szépen. Elnök asszony, két problémát látok a petíciónál. Az egyik az az, hogy olyan petíciókat kapunk egyre gyakrabban, ahol a tagállamok közötti kapcsolatokról van szó, és szeretnék csatlakozni az előttem szólóhoz, abból a szempontból, hogy nehogy az a gyanú alakuljon ki, hogy néhány ország bonyolult építési műveleteket a határa tol el, amelyet én nem ö, szeretnék látni. Tehát látok egyfajta hiányt, hogy ö, vannak bizonyos ö, tagállamokon belüli építési szabályok, például Németországban is van ilyen, hogyha valamit szeretnék a házamon építeni, akkor meg van szabályozva, hogy milyen fajta távolságot kell betartanom. Úgy gondolom, hogy a tagállamok közötti kapcsolatban is ilyen pontosabb megfogalmazásra van szükség. Úgy gondolom, hogy már korábban kell ezekről beszélni, ezekről a tervekről, nem akkor, amikor már megépítették őket, tehát mindenképpen ezt a deficitet olvasolni kell. Mindenképpen ez egy nagy probléma. Nálunk is vannak különböző viták a szélerőművekkel kapcsolatban, van, akinek ez nem tetszik, mindig vannak óriási viták ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy szakbizottságként megállapíthatjuk vele egyfajta deficit a pontos megfogalmazás kapcsán, és az illetékes szakbizottságban ezeket meg lehetne vitatni. A második dolog, amit szeretnék megkérdezni a bizottságtól, hallottuk, hogy itt egy áradási területről van szó, Németországot is nagyon gyakran érintik az áradások. Um, 2002-ben is nagyon meglepett bennünket az áradás, Húsz éve át nem volt semmilyen fajta áradás, de aztán mégis megtörtént nálunk, és valóban meg kell nézni azt, hogy ne ilyen áradási területre építsenek. Ausztriában mindenképpen utána kell nézni, hogy tényleg így van -e ez, mert valóban áradási területre nem lehet építeni. De egyébként ennyit szerettem volna elmondani a petícióval kapcsolatban. Very, very on Nagyon röviden szeretnék hozzászólni egy ponttal kapcsolatban, mert eh, ez eh, kapcsolódik egy korábbi kérdéshez, ez a környezet hatás tanulmánya kapcsolatban. Itt nem arról van szó, hogy ezzel foglalkoznak-e, hanem arról, hogy hogyan foglalkoznak ezzel, egyértelműek a kritériumokat, megfelelően alkalmazták-e a kritériumokat, és tudják-e a tagállamok, hogy mik a kritériumok, és hogyan kell ezeket a kritériumokat alkalmazni, és hogyan kell a módszereket alkalmazni, annak érdekében megnézzék a halmozott hatásokat. Ez a dolog már háromszor merült fel ma különböző petíciók kapján. És a tanulmányban is hallhattunk ma reggel erről. Ezért úgy gondolom, hogy a szakbizottságnak mindenképpen figyelemmel kell ezt a témát követnie, és a bizottságnak és az Európai Bizottságnak is ezt mindenképpen fel kell vetnie a tagállamokkal folytatott párbeszédei kapcsán. Köszönjük szépen! hiszem ha nincs több hozzászólás akkor lezárandó engedjék meg egy mondatban hogy összefoglaljam miután itt egy viszonylag hosszabb vitáról volt szó. azt hiszem hogy ami nagyon örvendetes dolog hogy milyen fokú szolidaritás és együttgondolkodás nyilvánult meg ebben a ennek a petciónak a kérdéskörében tehát itt nagyon érzékenyen és értően viszonyultak a problémához azok is akiket közvetlenül személyükben vagy országukban nem érint de érint maga a probléma egésze és általánossága és úgy érzem hogy a politikai frakciókhoz való tartozás különbözőségei sem játszottak szerepet abban, hogy itt a közös nevezőt megtaláljuk. Én ezt egy nagyon pozitív dolognak érzem egy ilyen súlyú környezeti kérdés vonatkozásában. A másik, hogy azt hiszem, hogy itt megfogalmazódott egy közös igény az Európai Bizottság tisztelt képviselője és munkatársai felé, hogy ezeket a szempontokat és érveket vegyék nagyon komolyan amik akár az rországi petciókkal kapcsolatban akár a szent gotthárdi petcióval kapcsolatban elhangzottak. ugye ma egy olyan jelentés vitájával kezdtük ezt az ülést ahol az európai biztonság problematikájáról beszéltünk hát az ott felmerülő szempontokat nyugodtan kiegészthetjük azt hiszem egy olyan értelmű fogalmával is a biztonságnak hogy az unió polgárainak az a biztonságérzete hogyha sérelmük van hátrányt szenvednek ők vagy a közösségük akkor arra olyan választ kapjanak ami valóban a valóságot veszi alapul, és a válaszok, dilemmák ne vesszenek el a bürokrácia vagy a jogszabályok, hát hogy mondjam, néha azért elég nehezen követhető útvesztőibe, tehát az igazságnak legyen valahol nagyobb ereje, mint a bürokráciának, ha megengedik, hogy ezt ilyen kicsit szélső formába abszolút tisztelettel az Európai Bizottság képviselői irányába, de mégiscsak megfogalmazzam. Na most azt hiszem, hogy mivel itt nem csak további szempontok érvek és ellenérvek sokasága merült föl hanem ami nem minden petció esetében szokásos, új elem is került a képbe, nevezetesen amit Áder úr és itt többen elmondtak, meg maga a petíció előterjesztője, nevezetesen az árvíz veszély, ahogy jahr úr is erre a szempontra visszatért a hozzászólásába. Tehát azt hiszem, hogy ennek az új elemnek a belépése a képbe is indokolja, hogy ezt tovább is napirenden tartsuk, és megkérjük az Európai Bizottságot, hogy még nagyobb elmélyültséggel és a tényfeltárás irányába kinyitva vizsgálja vizsgálódást folytassa és mélytse el ezt a dolgot végezetül pedig talán egy pozitv információ a petció benyújtója felé is meg általában is itt hivatalvezető úrral közben beszéltünk erről hogy a petciós bizottság elnökségében egy olyan döntés született hogy egy levéllel fordulunk az osztrák kormányhoz amelyben igen, ezt, nem, igen, tehát, hogy ezt fogjuk előterjeszteni, tehát magyarán erről még teljes körű döntés nincs, korrigálom magam, de szeretnénk, hogyha egy ilyen egyhangú döntés születne, hogy egy levéllel fordulunk az osztrák kormányhoz, amelyben megkérjük őket, hogy a magyar állampolgárok ellenállását azt vegyék komolyan és vegyék tekintetben, amikor egy ilyen döntést meghoznak. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük most pedig áttérnénk akkor az utolsó környezetvédelmi témakörbe vágó petcióra. Äh, lenne egy kérdésem, az lenne a kérdésem, hogy az illetékes szakbizottságnak is írjunk. Engem érdekelne a jogalap, a, a, arról, hogy milyen jogalapja a határmenti építéseknek, építkezéseknek. Az a benyomásunk, ha jól értem, hogy nem eléggé van ez tisztázva az Európai Unióban, és lehet, hogy itt valamit szabályozni kellene majd. A petíciós szakbizottság nem szakbizottság ebben a tekintetben, de például ezt eljutathatnánk mondjuk a környezetvédelmi szakbizottságnak, és ők sokkal szakszerűbben tudnának ezzel a kérdéssel foglalkozni. Úgy hiszem ez nagyon fontos észrevétel, és azt hiszem, hogy van is rá lehetőség, hogy ezt megtegyük. Akkor tehát az utolsó e témakörbe vágó petció, azt hiszem a benyújtója nincs jelen a petciónak veronika dini olaszországból de ő nincs jelen úgyhogy megint csak ampacis urat kérnénk a véleménye elmondására. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok szólni. Ez a petíció egy trollibusz projektre vonatkozik, ez a Civis Network, és a petíciós szerint a környezetvédelmi hatástanulmányt nem megfelelően végezték el. A petíciós úgy gondolja, hogy a született jelentést felül kéne vizsgálni, frissíteni kellene. A bizottság nem ért egyet ezzel az érveléssel, ugyanis az IAE irányelv a tagállamok számára nagy mozgásteret mutat azzal kapcsolatban, hogy nagy lesz a környezetvédelmi kihatás, vagy sem. A jelenlegi petícióban pedig nem lehet megállapítani az irányelv megsértését, mert nem lehet bizonyítani, hogy a tagállam meghaladta a döntési jogkörét. Ez esetben az olasz hatóságokról beszélünk. Tehát mivel nincsen elegendő bizonyíték, nem lehet megállapítani, hogy megsérült a környezetvédelmi hatástanulmány irányelv. Köszönöm köszönjük szépen a véleményt mivel a petció benyújtója nincs jelen ebben most tovább lépni úgy hiszem nemigen tudunk úgyhogy áttérnénk a következő témacsoportra ez a minőstések végzettségek elfogadásának a kérdése. az első sylvie lindeperg franciaországból megkérném hogy tartsa meg prezentációját. Saját. igen, nem úgy hiszem, akkor ő nincs jelen, ez itt nem derült ki nekem, tehát akkor megkérnénk a bizottság képviselőjét tegye meg hozzászólását, Ursula Schreier asszonyt. Please. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a petíció a szakmai gyakorlat figyelembevételére vonatkozik. A petíciós ezt az Egyesült Királyságban szerezte, és Franciaországban kívánta azt felhasználni. A migráns dolgozók korábbi összehasonlítható munkatapasztalatát figyelembe kell venni egy adott eh, tagállam közigazgatásában folytatandó munka során, és a saját rendszerben szerzett tapasztalathoz hasonlóan kell ezt elfogadni. Itt egy szerződésszegési eljárást kezdeményeztünk Franciaország ellen, és ennek keretében a francia hatóságok új általános szabályokat fogadtak el a három közigazgatási szint esetében. És a bizottság ezt megvizsgálta, és úgy látta, hogy az új szabályok EU szintű megoldást kínálnak, ezért tehát a bíróság tól elvették ezt az ügyet. Ami pedig a nemzeti szabályok tiszteletben tartását illeti, a francia hatóságok egy megfelelőségi bizottságot hoztak létre, és a migráns munkavállalók munkatapasztalatát így tudják értékelni. Ezt az es, ezzel az esettel az úgynevezett Commission de Kivalence foglalkozik 2007. októberében. A petíciót azonban erről csak egy évvel később tájékoztatták. A munkatapasztalatát végezetül nem vették figyelembe, hiszen karrierjét megszakította Úgy gondoljuk, hogy a folytonosság feltétele egy közvetett diszkriminációt jelentene a migráns munkavállalók számára. Ugyanis, hogyha valaki egy másik tagállamba költözik, és ott folytat, ott vállal állást, ez akkor is a karrier megszakítását eredményezheti. Ezért tehát azonos szinten kell kezelni a migráns munkavállalókat, mint azokat a munkavállalókat, akik folyamatosan a francia rendszerben dolgoztak. Idén, áprilisban egy új rendelet született, és a folytonosság feltétele már nem létezik. A bizottság kapcsolatba lépett a francia hatóságokkal, hogy ebben az adott esetben mi lesz az eredmény, és a fejleményekről tájékoztatni fogjuk a petíciós bizottságot. Köszönöm. Köszönjük. Uh, Csak egy kérdést szeretnék feltenni. Mert ez volt az első petíció, mert foglalkoztam a titkárság keretein belül, és biztosítékokat kaptunk arra, hogy a francia hatóságok foglalkozni fognak ezzel az esettel, de most a petíció mégiscsak visszaérkezett hozzánk, és azt mondja, hogy nem, nem ez történt. Mennyi ideig tart ez az értékelési ö, folyamat, és hogy az év végéig erre sor kerül-e? Yeah. Thank you for this question. Actually, um... Köszönöm szépen ezt a kérdést. Franciaország esetében nagyon sok panaszt kaptunk, és ezért indítottuk ezt a szabálysértési eljárást Franciaország ellen. Van egy Commission d'Equivalence nevű bizottság, amely újraértékeli ezeket az eseteket, és az elmúlt év októberében informálták a petíció benyújtóját az eredményről. Kiderült az, hogy plusz szabályok érvényesek eh, ebben az esetben, és plusz feltételek is érvényesek. Eh, Franciaországban 1600 bíróság van, és mindennek megvan a saját eh, szabályai, és amikor megreformálták a rendszert, akkor új szabályok is létrejöttek, tehát ebben az esetben kiderült, hogy egy más okból kifolyólag nem vették figyelembe a tapasztalatot, ezért ez egy új kérdés már. Kapcsolatba léptünk a francia hatóságokkal, hiszen ez egy olyan kérdés, amely nem merült fel a petíció benyújtásának elején. Ez az új szabályokhoz kötődik. Asszonyt kérnénk. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy jelenleg Franciaországban a a különböző szakmai tapasztalatoknak az elesmérése problémát jelent, és nem csak a külföldön szerzett szakmai tapasztalat, hanem az Európai Unióban szerzett tapasztalatokat illetően. Én már megpróbáltam a kormánynál jelezni ezeket a problémákat, ugyanis nagyon lassú az eljárás, és tulajdonképpen ez szinte aberráció az európai Unió kebelében, hogy valaki, a, tehát hogy az állampolgárok, akik valahol, akárhol tanulhatnak, dolgozhatnak, szakmai gyakorlatot folytathatnak, amely gazdagodás jelent számukra, és ez az Európai Unió egyik erős erőssége lesz a jövőben. Épp ezért ez nagyon fontos köntés. Ön azt mondta, asszonyom, hogy vannak konkrét szabályok a bíróságokban. Nem, nem konkrét szabályok vannak, hanem különböző értelmezések vannak, tehát a törvényt értelmezhetik másként is, de azt hiszem, hogy az Európai Unió szintjén ezzel kapcsolatban tennünk kell mindannyiunknak, hiszen ez lényeges, hogy mindegyik tagállamban ugyanok ugyanaz, ugyanúgy értelmezzék a szabályokat. Um, Köszönöm szépen, megint csak azt akartam mondani, hogy a folytonosság feltételét már eltörölték, meg kell néznünk, hogy ez gyakorlatban ebben az esetben hogyan fogják alkalmazni. De ez egy új kérdés, tehát a szabályokat már kiigazították. Talán félreértés volt, mert én nem, nem mondtam semmit a bíróságokról. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy ezt itt lezárhatjuk akkor ezen a ponton. A következő petció ugyanebbe a témakörbe vág, nincs jelen a benyújtója, úgyhogy kérném Magyaró urat a bizottság részéről, hogy fogalmazza meg álláspontját. Uh, thank you, Honorable Woman. The petition... Mr. Magyar, köszönöm szépen, elnök asszony a német diplomák elismeréséről, illetve a Hollandiában szerzett tapasztalat elismeréséről szól ez a petíció Németországban az ilyen jellegű diploma elismerésének megtagadása nem a petíció szerint nem felel meg az EU-s jogszabályoknak, ezért petíciót intézett arra vonatkozóan, hogy változtassák meg a jogszabályokat annak érdekében, hogy a német jogszabály feleljen meg a közösségi jogszabályoknak, főként pedig a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv esetében a bizottság legutóbbi beszámolója óta, 2009. júniusa óta a német hatóságok arról tájékoztattak minket, hogy módosították a német jogszabályokat, tehát az megfelel a közösségi jogszabályoknak. Ami pedig a petíciós konkrét panaszát illeti, egy függőben lévő bírósági ügy van a legfelsőbb bíróságnál, a német szociális ügyek legfelsőbb bíróságánál. Még várjuk ennek az ügynek a végleges ítéletét, mert csupán a német nemzeti bíróság rendelkezik olyan hatáskörrel, amely biztosíthatja, hogy a petíciós jogait tiszteletben tartják, és csupán a bíróság tudja arra kényszeríteni a német hatóságokat, hogy ismerjék el a diplomáját a petíciósnak. Hogyha a petíció számára kedvező ítélet születik, akkor a bizottság megpróbálja lezárni az ügyet, ha pedig ez az ítélet nem lesz kedvező a petíció számára, a bizottság értékelni fogja, hogy az ítélet figyelembe vette-e a szakmai képesítésekről szóló irányelv előírásait. És ha úgy látjuk, hogy ezeket a követelményeket nem tartották tiszteletben, akkor ezt az esetet az Európai Bíróság elé visszük. A bizottság, a petíciós bizottságot tájékoztatni fogja a legújabb fejleményekről. Köszönjük a megnyugtató választ. Ebben a tárgy körben még egy máltai petció van előttünk, a benyújtója nincs jelen, úgyhogy kérném ebben az esetben is Angelika Kóman asszonyt a bizottság részéről, hogy tegye meg észrevételét. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A benyú, petíció benyújtója Bela úr az Egyesült Királyságban szerzett mérnöki végzettséget. Málta nem ismerte ezt el. 2008-ban az Európai Bizottság megállapította, hogy 2002-ben 85-ös LK irányelvet megsértette Málta, mivel nem ismerték el a képzettségét, illetve nem adtak számára különböző lehetőséget arra, hogy esetleg egy teszten részt vegyen. Most szeretném tájékoztatni a petíciós bizottságot a legutóbbi fejleményekről, mert az elmúlt három hónapban négy esemény történt, és a bizottság arra következtett most már, hogy Málta megfelelően használja 2085-ös EK irányelvet. Kaptunk a petíció benyújtójától június 22-én egy e-mailt, és elmondta, hogy június 16-án a máltai hatóságok megállták, megadták neki a lehetőséget a kompenzációs intézkedések, intézkedésekhez. Június 24-én az Európai Bizottság videokonferenciát szervezett a máltai hatóságoktól, és máltai részről a miniszterelnöki hivatal képviselői is jelen voltak, hét mérnök a mérnöki kamarától, és tudni kell azt, hogy a mérnöki kamara az a hatóság, amely, a, amely elismeri a diplomákat. Ezen videokonferencián a bizottság kifejtette azt, hogy a petíció benyújtójának képesítését figyelembe kell venni, illetve kompenzációs intézkedéseket kell számára megadni. Július 7-én a videokonferencia után a máltai hatóságok tájékoztatták a bizottságot arról, hogy ezeket a kompenzációs intézkedéseket megvalósítják a petíció benyújtójával szemben. Később a, a petíció benyújtója írt nekünk, és elmondta, hogy a máltai hatóság felkérték arra, hogy hogy kezdje meg a adaptációs, illetve adaptációs periódusát. Ez azt jelenti, hogy végre Málta alkalmazza a 2002-85-ös EK rendeletet, illetve irányelvet, és így nem tudunk megállapítani további szabálysértést Málta részéről. Köszönjük szépen a tényszerű választ, és megnyugtató választ ebben az esetben is most pedig a közlekedés témakörébe vágó petíciók. Itt is olyan petíciókról van szó, ahol nincsenek jelen a benyújtóik, úgyhogy itt is elég gyorsan fogunk haladni, mert a bizottság képviselőinek adnám meg a szót. Itt legelőször is szintén máltai petícióról van szó, Walter Nisler urat kérnénk, hogy mondja el véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdéses irányelv 2002-ből származik, 85-ös. Egy 92-es irányelvhez kapcsolódik az autóbuszok és a kamionok sebességkorlátozó kereszt szerkezetét taglalja. Itt kis autókról, gépjárművekről van szó, 5 tonna alattiakról és 3 és 12 tonna közötti kamionokról. Tehát ezek nem foglalkoznak a nagy kamionokkal. A 2005. január 5 én a Málta átültette a nemzeti jogszabályokba ezt a törvényt, ez a 345-ös törvény, és a bizottság szemszögéből az átültetés teljesített, és három évre szabta meg a mentességet Málta olyan járművek esetében, amelyek kizárólag a nemzeti területeken közlekednek. És a 2002-es irányelv szerint a, olyan hatóságok szerelhetik be ezeket a műszereket, amelyeknek engedélye van erre, tehát a bizottság így úgy látja, hogy Málta nem marasztalható el ebben az ügyben. Köszönjük. Következő görög petíció ügyében Joanna Várnel asszonyt kérnénk a vélemény elmondását. Merci. Köszönöm szépen. Ez a petíció azzal foglalkozik, hogy a 35, 95-ös irányelv átültetésével foglalkozik a tengeri kabotással kapcsolatban. És ez a 3577 per 92-es LGK rendelet. Ennek a szabad szolgáltatás mozgásának a mozgásával kapcsolatos irányelvnek a kérdéseit taglalják. Görögországgal kapcsolatban a bizottság úgy találta, hogy a görög hatás, hatóságok a tengeri szállítás kabotás szabályait illetően nem jogosan kívánnak bizonyos dolgokat a görög szállítóktól a szolgáltatás minőségi biztosítására. Ugyanakkor jelentős előrépéseket tettek már abban, hogy a nemzeti jogot a közösségi jognak megfelelően alakítsák -e, -e át minden évben a nemzeti hatóságok kiadnak egy listát, és a jegyek árát is ellenőrzik, és liberalizálták azokat a vonalakat, amelyek megfelelő versenyt biztosítanak. A bizottság ugyanakkor elismeri, és mindig is elismerte, hogy a közszolgálat szellemében szabályozni kell az árakat. A hajók személyzetének a szabályait illetően a bizottságnak sokkal kisebb a mozgás, mozgástere, ugyanis a hármas cikk kettes beközdése szerint, a 92-es irányelv szerint a városi kabotás kérdései a fogadó ország szabályai szerint kell tenni, tehát ahol a tengeri szállítás történik. A hajókat illetően a a görög hatóságok egy miniszteri rendeletet terveznek, amely a 99-es rendeletet átdolgozza. Ugyanis az korlátozta a szolgáltatóknak a szabadságát. A bizottság továbbra is megbeszéléseket folytattak görög hatóságokkal, olyan szolgáltatókkal, akik egész évben szolgáltatnak, és olyan esetekben, ahol a hálózatnak nem előre látható problémái jelentkeznek. A bizottság olyan megoldást keres, amely a közösségi szabályokat is tiszteletben tartja, azaz minimális minőségi szolgáltatásokat biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyben Warner asszonyt arra kérném, hogy ki se kapcsolja a mikrofonját. Tudnilik a most következő öt petíció ezek az adózás témakörébe vágnak na most ezek kivétel nélkül olyanok ahol a benyújtója nincs jelen és mindegyikben ön az illetékes tehát arra gondoltunk hogy az volna a legcélszerűbb hogyha önnél hagynánk a szót és együtt mind az öt petcióról elmondaná az állásfoglalását. Thank you very much. Now switching to English. Nagyon szépen köszönöm, akkor most angolra váltok, ami a következő petíciókat illeti, amelyek a máltai távozáskor kirót adóra vonatkoznak. Ez az öt petíció az adóval kapcsolatban. Ezt hivatalosan Passenger Service Charge-nak, azaz utasszolgálati díjnak nevezik. Ezt 2008. november 1-ével megszüntették akkor kezdődött meg az IATA szerint a téli időszak. A 2005-47-78-as ügyet tehát, mivel az adót megszüntették, ez okafogyattá vált, és valamennyi ezzel kapcsolatos panaszt le lehet eh, zárni. Ami pedig a tengeri aspektust illeti, semmilyen eh, párhuzamos panaszt nem nyújtottak be a bizottsághoz ezzel kapcsolatban. Figyelembe veszik, hogy két petíció, amelyet az Európai Parlamenthez nyújtottak be, ezzel a légiadóval kapcsolatban a tengeri közlekedésre is vonatkoznak, és ennek fényében a máltai hatóságokkal megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot és megvizsgálni ezt a kérdést. Köszönjük szépen. A... Oh, yeah, pardon. Csak figyelembe véve azt, hogy 2007-ben 27-én lezárult a szabálysértési eljárás, ha jól tudom, nem annyira kielégítő az együttműködés egy évvel később, tehát azt szeretnénk, hogyha a bizottság tudná azt, hogy mi szeretnénk, hogyha informálnak bennünket arról, mikor nyitják meg, illetve zárják le az ilyen szabálysértési ügyeket. Euh, Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm szépen, hogy euh, ezt megemlítette. A petíciós szakbizottságnak nagyon sok munkája van, nagyon hosszúak a, a munkák. Úgy gondolom, hogy sokkal intelligensebb módon kell kialakítani a bizottsággal való együttműködést. Köszönjük szépen Gruni asszony hozzászólását, a szemez mindannyian csak egyetérthetünk vele. Itt a még nyitott petíciók körében egy beadvány van hátra, ez alapjogok sérelmével kapcsolatos német beadvány. Benyújtója nincs jelen, kérném Martin Gajda urat a bizottság részéről, hogy tegye meg állásfoglalását. <clears throat> Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretnék rövid tájékoztatást ez, adni ezzel a petícióval kapcsolatban, amelyet Doris Müller asszony adott be. Müller asszony Görögországban élt már 20 éve, és miután házasságot kötött egy görög állampolgárral, mind a ketten úgy döntöttek, hogy Görögországban ingatlant vásárolnak. Általában, hogyha valaki ingatlant vásárol Görögországban, akkor egy adót kell fizetnie, egy illetéket, ingatlanvásárlási illetéket, de ebben az esetben lehetőség volt arra, hogy mentesüljenek ez alól, mert a görög jogszabályok mentességet írnak elő, hogyha a vásárló állandó lakhelyen rendelkezik Görögországban. Azonban a petíciós esetében a görög hatóságok állítólag azt is megkövetelték, hogy egy másik feltételnek feleljen meg, mégpedig annak, hogy legalább egy éven keresztül az ingatlan vásárlást megelőző egy éven keresztül Görögországban dolgozzon, annak érdekében, hogy ezt az adómentességet megkapja. És mivel anyasági szabadságra ment, nem felelt meg ennek a feltételnek, és az ingatlan vásárlási illetéket meg kellett fizetnie amely persze anyagi kihatásokkal is járt. Kapcsolatba léptünk a petícióssal, és megkérdeztük, hogy mely jogszabályra hivatkozva követeltek meg a görög hatóságok egy ilyen plusz feltételt, meg is kaptuk erre való utalást. Ez egy 2007 1980-as jogszabály, Megvizsgáltuk ezt a jogszabályt, és arra következtetésre jutottunk, hogy a görög hatóságok követelménye nem magából a törvényből ered. Sajnálatos módon a petíciós nem tudott általános közigazgatási gyakorlatról bizonyítékot nyújtani a az Európai Bizottsághoz, amely alapján meg tudtuk volna kezdeni a szerződészegési eljárást. Az Európai Bizottság tehát nem jogosult közigazgatási, nemzeti szintű közigazgatási vagy bírósági eljárásban beavatkozni. Azonban a feltételek a szerződésszegési eljáráshoz vonatkozó feltételeket ez esetben nem sikerült beteljesíteni, úgyhogy nem tudtuk megkezdeni ezt az eljárást, és 2008. decemberében tájékoztatok erről a petícióst. Talán még egy megjegyzésem lenne, hogy ez az említett törvény illetve ennek a törvénynek egyéb aspektusai egy másik szerződészegési eljárás tárgyát képezi, 2007 per 493, illetve 2007 per 4319-es számú, ezt a bizottsághoz intézték közvetlenül, és azt hiszem, hogy a legutóbbi eset, amikor a petíciós bizottságot tájékoztattuk, akkor megemlítettük, hogy jelen pillanatban ez a szerződésszegési eljárás még véleményezési szakaszban van, ez időközben megváltozott, mert a görög hatóságok nem feleltek meg a bizottság követelményeinek, ezért tehát a bizottság az Európai Bírósághoz fordult 2009. májusában. És ez a referencia szám CE 153 per 2009. A bizottság a következő aspektusokat támadta ebben az esetben. Az ingatlan adó alóli mentesség feltétele az, hogy állandó lakhelyen rendelkezzen valaki Görögországban, de a bizottság azt követelte, hogy ezt a feltételt terjesszük ki olyanokra is, akik külföldön élnek, és azért vesznek ingatlant Görögországban, mert ott letelepedni kívánnak. Ugyanis ezzel a feltétellel az emberek szabad mozgását biztosítani tudjuk. A következő aspektus pedig az, hogy bizonyos feltételek mellett ha a görög állampolgárok külföldön élnek, nem rendelkeznek állandó lakhelyel Görögországban, mentesülhetnek az adó alól, de egy külföldi állampolgárnak nem lehet megadni ezt a mentességet, még akkor sem, hogyha Görögországban él, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez a diszkriminatív megkülönböztetés, ez megsérti az európai jogszabályokat. Köszönöm. Köszönjük szépen a kimerítő tájékoztatást és megnyugtató tájékoztatást. Hát ezzel voltak éppen az érdemi munka. Bocsánat. Ich hab, habe alles mit den Ausführungen zufrieden. Ich bin nur im Text an einer a szövegnek egy részén elakadtam, mert a szövegben az áll, hogy az Európai Bizottság nem tudta azt bebizonyítani, hogy itt egy állandó eljár, eljárási hibáról van szó, és és ez alapján, az egyéni eset alapján a bizottság nem indít jogsértési eljárást Görögország ellen. Ez áll a szövegben. De lehet, hogy egy másfajta ö, eljárást lehetne indítani. Az lenne a naív kérdésem a bizottság irányába, hogy mi történik akkor, hogyha a hatóság egy, egyetlen esetben dönt rosszul. Például a petíciót benyitót nem igazán érdekli az, hogy most az ő egyetlen esetében történt ilyen jogsértés, vagy máskor is. Tehát mi történik akkor, hogyha egy emberrel történik ez meg? Akkor csak annyi van, hogy pesse volt, aztán kész? Ez lenne a naív kérdésem. Also, ich äh, werde jetzt Deutsch sprechen, ich versuche. Megpróbálok németül válaszolni. Hogyha ilyen történik, tehát hogyha egy egyetlen személy jogát sérti meg a hatóság, akkor az Európai Bizottságnak nincsen jogi eszköze arra, hogy fellépjen egy ilyen esetben, mert az egyetlen illetékesség a bizottság részéről az Európai Szerződés 256-os cikkében található, tehát ez a szabálysértési szerződéssegi eljárásra vonatkozik. Tehát nincs eszközünk egyéni esetekben. Van egy úgynevezett EU kísérleti projekt, ha jól tudom, 15 tagállam vesz ebben a projektben részt, és hogyha felmerül egy panasz, például mint ebben az esetben, akkor azt a panaszt az illetékes tagállami hatóságnak jutatjuk el, és a tagállamnak tíz héten belül választ kell adnia a petíciót benyújtónak, illetve nekünk is, illetve fel kell vázolnia azokat az eljárásokat, amelyekkel megszüntetik ezt a szabálysértést. Ebben az esetben az volt a helyzet, hogy Görögország még nem tagja ennek a kísérleti projektnek, és ezért ez a megoldás nem volt lehetséges számunkra ide. Köszönjük. Most a B pontban következnek sorra, mint önök látják az önök előtt lévő dokumentumban, olyan petíciók, amelyek már lezártnak tekintendők, tehát igazából itt most beszélnünk róluk nem szükséges, nincs is mit. Velük kapcsolatban egyetlen kérdést kell feltennem, hogy valamelyikkel kapcsolatban önökben felmerül e kételj vagy kérdés a tekintetben hogy a lezárás korai volt van e olyan igényük hogy újra megnyitni újra tárgyalni mert abban az esetben ha nincs akkor gy ahogy van csokorban ezeket lezártnak tekintjük és az ülést be is fejeztük de itt ön parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 41-es petícióról van szó, nagyon fontos dologról szól ez, mégpedig a, a szellemileg fogyatékos gyerekekről, illetve az elhagyott gyerekekről szól ez. Az elmúlt jogakotási periódusban volt egy film a BBC 4-en, amely egy ilyen otthonról szólt Bulgáriában. Nem azért beszélek erről, mert én is bolgár vagyok, hanem azért, mert nagyon régóta foglalkozok már ezzel a kérdéssel. Szeretném ezt a kérdést vitára bocsátani. Az a válasz, amelyet az Európai Bizottságtól kaptunk, kielégítő, de ragaszkodok ahhoz, hogy ezt a petíciót ne zárjuk le, hanem a következő évben az Európai, Európai Bizottság részéről egy vizsgálatot kell kezdeményezni a polgárhatóságokkal együtt annak érdekében, hogy megnézzük azt, hogy valóban leze, hogy megoldották ezt a problémát Bulgáriában. Sajnálatos módon az Európai Unióban nagyon felkapott lett ez a téma, számos esemény is történt az Európai Parlamentben ennek kapcsán, és hogyha még mindig érdeklődnek ezen téma iránt, akkor szívesen adok információkat, de én azt szeretném, hogyha ne, hogy ne zárjuk le ezt a petíciót, hanem folytassuk az ügy fejleményének, fejleményének vizsgálatát. Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy sokan láttunk megrendítő dokumentumfilmeket is ebből a tárgykörből, nem csak Bulgária, hanem néhány más ország vonatkozásában is sajnos. Nem tudom, hogy ilyenkor mi a hivatali rend, kérdezném a hivatalvezető urat, hogy hogyan kell eljárnunk ilyen esetben. Bármelyik képviselőnek joga van, hogy egy petíciót, el, a lezárását ellenezze, Rojtova asszony ellenezte, csak hozzá szeretném tenni, hogy ahogyan ő elmondta, számos petíció foglalkozott ezzel a témával, és az elmúlt ciklusban volt egy tényfeltáró utazásunk Bulgáriába, amely meglátogatta az egyik árvaházat, és egy jelentés is készült, ez a képviselők rendelkezésére áll, és ez Rojtova asszony által említetteket talán egy kicsit tovább viszi. Akkor köszönjük szépen, azt hiszem akkor így fogunk eljárni. Hát ezzel a mai napirendünk végéhez érkeztünk, úgyhogy az ülést lezárom. Köszönjük a részvételt, azt hiszem, hogy mára már más teendőnk nincsen.